szakbizottságnak, az, az a jogi szakbizottságnak. Negyedik bejelentés. Megkaptam az ö, frakció, illetve a zöldek, valamint a ö, nem frakció tagok részéről egyes kinevezési kérelmeket a parlamenti szakbizottságban. Ezek ezen ülés jegyzőkönyvében szerepelnek, és hogyha nincs megjegyzés a jegyzőkönyv elfogadásaig, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadottnak tekintjük. Az utolsó kinevezés bejelentése